Uh, Hölgyeim és uraim, mindenkit kérek foglaljon. Uh, uh, Üdvözlöm Önöket második napunkon. Um, a mai ülés, ahogy minden ülésünk, a parlament webstream televíziós adásán közvetítésre kerül, úgyhogy nézőinket is üdvözlöm, online nézőinket, akik az interneten keresztül követik ülésünket. Havi ö, lapunkat is, a Belső Pénzszakbizottság havi kiadványát is elérik a számítógépes weboldalon. Mi több, a szakbizottság munkatervét, 2010-es munkatervét is megtalálják, ez egy újdonság a weboldalon és hogyha barátja akar lenni valaki a belső piaci szakbizottságnak, akkor, és itt a mikrofont kikapcsolta az előadótól, más mondja önöknek, hogy mikrofon nélkül beszél az elnök. Sorry, the microphone went... Elment a mikrofonom. De a reklám remélem átment. Tehát, nagyon nagy öröm számunkra, hogy ma reggel ülésünkön üdvözölhetjük Cséfalvi Zoltán urat, aki a magyar gazdaságért felelős államtitkárként a vendégünk, aki nagy lelkes, lelkes híve a belső piacnak és tevékeny részese. Budapesten volt alkalmunk találkozni már, ahol nagyon eleven megbeszélést folytattunk az egyes kérdésekről, különösen a belső ö, egységes piaci intézkedés csomagról, amelyről beszélni fog, és egy sor más kérdésről is bizonyal, amely a magyar elnökség terveiben szerepel. Még egyszer mondom tehát, a szakbizottságunk munkájának lelkes híveként üdvözölhetjük őt, ezen kívül pedig a belső piac erősítésének és a fogyasztóvédelemnek is. Bajnoka ő. Úgyhogy ezek után ebben tudtam megadom a szót a miniszter úrnak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Mielőtt az egyes témák részleteiről szólnék. Szeretnék egy átfogó képet nyújtani arról, amit az elnökségünk során ki szeretnénk fejteni. Sok tanulság levonható a pénzügyi válságból, és eljött az ideje annak, hogy ezeket, a, ezeket alkalmazzuk. Egyes tanulságok teljesen nyilvánvalóak, például az államháztatási és pénzügyi politikák jobb koordinálása is ilyen, az államháztatási egyensúlytalanságok kezelése. Ám vannak hasonlóan fontos, de kevésbé szembeötlő tanulságok. Szeretném felhívni a figyelmüket három fő pontra ezek közül. Egyrészt a, nem szabad megfelelkeznünk azon erőfeszítésekről sem, miközben a költségvetésre koncentrálunk, hogy a versenyképességét is erősítenünk kell. Mi, ha nem tudjuk erősíteni a gazdasági, európai gazdaságok versenyképességét, nem tudunk jobban növekedni, akkor nem tudjuk megoldani a költségvetések hiányait és a növekvő adóságokat. Másodszorban egyre több jel van arra, hogy a növekedésnek új forrásai vannak. Az innováció lehet ennek a motorja. Az intelligens innováció révén a vállalatok és a mindennapi életben is érvényesülnie kell, és ezek akár zöldebb innovációk is lehetnek. Harmadsorban pedig a növekedés és a talpraállás fenntartható kell legyen, és a munkahelyteremtésben kell megvalósuljon. Több más tanulság is levonható a válságból. Egy mondatban lehet összefoglalni ezeket. A gazdasági problémák sosem a gazdaságnál kezdődnek, hanem mélyebb gyökerei vannak ennek a politikában és az emberi természetben. És nem a gazdaságban állnak meg a gazdasági hatások. Ezért kell politikai és szakpolitikai válaszokat adni a tagállamok szintjén is, meg az Európai Unió szintjén. A megfelelő válaszok keresésében a kihívások abban a, ki, ott foghatóak meg, hogy képesek kell legyünk látni az erd, fát is, meg az erdőt is egyszerre mi európaiak egy, egy átfogó nagy jövőképpel is kell bírjunk, meg látnunk kell a részleteket is, alulról felfelé is, meg fölülről lefelé is. Ha az erdőt nézzük, az az ambiciózus kihívásunk, amit a 2020-as stratégia fest le, amely nem pusztán ö, örököse a Lisszaboni stratégia, sokkal inkább megcélzott, pontosabb mérési eszközöket tartalmaz, ahol lehet mérni is, hogy mit mérünk, erőteljesebb irányítást irányoz elő, és egy átfogó reform perspektívát vázol fel, európai meg tagállami szinten is. Ha meg a fát nézzük, a részleteket, akkor az európai szemeszter vázol fel egy olyan menetrendet, ami egy ex ante dimenziót teremt a gazdasági megfigyelés és koordináció számára. Ennek végrehajtásában az ECOFIN vezeti a végrehajtást, ám a többi tanácsi formációnak is megvan a maga szerepe ebben. Ilyen értelemben a versenyképességi tanácsnak is stratégiai szerepe van, az éves növekedési jelentés eredményei alapján azt megtárgyalandó. A fő feladatunk tehát az, hogy egy koherenciát teremtsünk a flagship kezdeményezések között, mint például az innovációs Európa, illetve az integrált iparpolitika tekintetében. Ha a részleteket nézzük, a fákat, látjuk az összes dossziét, amely az egyes tanácsi formációk az talán van. Némelyik régi múltra ö, tekint vissza, más meg új fejleményeknek a leképezése. Az európai vállalatok és polgárok azt várják tőlünk, nem kevesebbet, hogy az elakadt ügyeket, a befejezetlen témákat fejezzük be, vigyük előre. Olyan megoldásokat vezetünk be, amelyek a mostani kihívásokra is válaszolnak. Hölgyeim és uraim, a versenyképessége tanács témáit számba véve két irány elvet szeretnék, iránymutatást szeretnék kiemelni, amely irányítja majd a tevékenységünket, a versenyképességi tanácsban, és amelyek kulcsfontosságúak abban, hogy lekövezik az utat az európai talpraállásban. Az első irányító elvünk egyszerű. A vállalatok legyenek kevésbé költségesek Európa szerte. Építsük le az akadályokat, tegyük lehetővé a vállalatok számára, hogy kevésbé költségesen tudjanak működni Európa szerte. Ez kulcsfontosságú a gazdasági talpraállás tekintetében, meg a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés tekintetében is. Nem arra van szükség, egyre résztesebb, kidolgozott szabályok szülessenek, épp ellenkezőleg el kell építenünk, le kell építenünk az akadályokat. A vállalatok feladata az, hogy értéket hozzanak létre, ám vannak olyan dolgaik is, amelyek nem ideesnek, a, a űrlapok kitöltése, a különféle administratív díjak befizetése, tranzakciós díjak befizetése, ahogy ezt a gazdaságtan nevezi. Ezáltal elpazarolják eszközeiket és figyelmüket szétszórják. Ezért a szakpolitikai alkotóinak mindig azt kell feltenni azt a kérdést, vajon a tevékenységeink segítik-e a vállalatokat arra, hogy koncentráljanak az értékteremtésre, vagy épp, hogy elterelik a figyelmüket. Több olyan téma van az asztalon, mert évén választ tudunk adni erre a kérdésre. Három fontos dossziét említek ezek körében. A belső piaci intézkedéscsomag újraindítása azt jelenti, hogy a vállalatok tudják csökkenteni általános költségeiket európai szerte. Az egységes ö, szabványosítás az innovációt olcsóbbá teszi, és a gondolatok piacát megnövelheti. Az európai magánvállalatok alapszabálya pedig lehetőséget teremt arra, hogy közvetlenül az európai piacra menjenek a vállalatok a határnál nyúló akadályok nélkül. Bár a tranzakciós költségek csökkentése fontos a vállalatok költségének csökkentésében, az egységes piac teljes potenciált nem tudjuk kihasználni, hogyha szétaprozott a piac. Ezért a második irányító elvünk a piaci fragmentáció leküzdése, a torzulások leküzdése és a mobilitás támogatás Európa szerte. Adam Smith oda tudjuk, hogy a munkamegosztása a termelékenység forrása, a jólét forrása. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy a munkamegosztás korlátozza a piac kiterjedése. Tehát csak akkor tudjuk kiaknázni a belső piac kínálta előnyöket és a munkamegosztás előnyeit, hogyha megakadályozzuk a fragmentációját a piacnak. A piaci fragmentáció nagyon sok negatív hatás, jelenség gyökere megakadályozza a vállalatokat abban, hogy előnyöket szerezzenek, a méretgazdaságoság előnyeit kihasználják, a beruházásokat, a munkahelyteremtést akadályozza, a fogyasztó költségeit növeli. Más szóval a piacfragmentáció azt jelenti, hogy nem élünk a gazdasági növekedés potenciájával, és nem tudunk elég munkahelyet teremteni, amelyet megtehetetnénk. Így módon a szabályozás keretei között úgy kell alakítanunk a dolgokat, hogy mindig feltesszük a kérdést magunknak, vajon tevékenységünk a vállalatokat segítik-e a piaci fragmentáció leközésében, vagy épp ellenkezőleg. Nagyon sok kérdés van itt is az asztalon, ahol jó esőjünk van arra, hogy igen válaszokat, pozitív válaszokat tudjunk meghatározni. A javak és szolgáltatások mobilitása határon átnyúló módon az egyik alapszabadság Európában. Ezért kell olyan okos politikákat kialakítanunk, amelyek a piaci fragmentáció ellen hatnak, különösen a szolgáltatások terén. A megfelelős átfogó végrehajtása a szolgáltatási irányendnek minden tagállam alapvető lépés a jó ö, belső piac működésében és a szolgáltatások hatalmát nyújtásában. Másodszorban Európának a piaci sztenderdek hatékonyabb elrendezésre van szükség, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az európai és a tagállami szint között. Különös figyelmet kell szentelnünk arra, hogy ezek a sztenderdek, szabványok olcsóban alkalmazhatóak legyenek, különösen a kisvállalatok számára. A piacok jobb átláthatóság és összevethetősége erősíti a fogyasztók jogait is, meg a fogyasztók bizalmát, az Európai Unióba vetett bizalmát is. Az első ö, elvem a gyakorlatba ültetés az az, hogy a vállalatok költségei csökkenjenek Európában, ehhez be kell, bele kell tekintenünk a legfontosabb dossziénkbe. Kezdjük az egységes piaci intézkedés csomaggal. Ez a szíve és lényege az Európai Uniónak. Annak előnye, hogy egy nagy piacon, 500 milliós piacon tudunk mozogni, gazdasági szempontból nyilvánvaló. Ám ahhoz, hogy kiaknázzuk ezen előnyöket, ehhez tevékenységekre van szükség, amelyek végén szabadá tehetjük a piacokat, a választás szabadságot erősítjük, lebontjuk az akadályokat és határokat. Ezen túl, hogy a technológia lélegzetelállító sebességgel változik és változtatja életünket, az egységes piac egy folyamatos feladattá vált a belső piac 20. évfordulóját ünnepeljük 2012-ben, ez kiváló lehetőséget nyújt ezen lépések megtételére. Ezért a magyar elnökség szándéka az, hogy a lehető legnagyobb prioritást adja a belső piaci intézkedéscsomagnak, belső konzultációt elindítva, melyet a bizottság kezdeményezett kommunikével, és a miniszterek tanácsában igyekszünk orientációt adni a bizottság számára a márciusi versenyképességi tanács ülésén, aztán májusban is ahol is egy tanácsi következtetést szeretnénk elfogadni. Várjuk a szoros együttműködést az Európai Parlamenttel e tekintetben, hogy a belső piac még fennálló szűk keresztmetszeit kezelni, kezelni tudjuk, és elkezdjük a jogalkotási munkát a jövőbeli bizottsági javaslatokat követő, követve az egységes piaci intézkedőcsomag keretében. A három parlamenti jelentés elfogadását is várjuk ebben a csomagban. A második téma a egységes szabadalom bevezetése. A Monti jelentésben idézek, ha nem tudunk megállapodni az Európai Unió szabadalom ügyében, akkor a legfontosabb hiátust nem kezeljük a belső helyez létrehozásában. Három évtized után most már most eljött az a történelmi pillanat, hogy megragadjuk a lehetőséget, és áttörést hozzunk ebben a kérdésben. Lehet, hogy késlekedünk, ám az idő nem áll meg, és ha az, időt el, az elszalasztott idő nem tér vissza soha. Én Angela Merkel szavait idézném, csak akkor tudjuk Európában fenntartani a mostani gazdagságunkat, hogyha a leginnovatív régiók közé csatlakozunk a világon. Egyetértek ebben, és ha nincs egységes szabadalomrendszer, szab, szabadalmazási rendszerünk, akkor nem tudjuk azokat a célokat teljesíteni. A szabadalmak az innovatív képességek kihasználását jelentik. Ez a, a, a gondolkodás szabadságát, a termékekben való megvalósítását jelenti az egységes szabadalom. Ezért fontos az egységes szabadalmazási rendszer, és ebben a lehetőleg gyorsabban előre kell lépnünk, hogy elérjük ezt a kitűzött célt a végső cél ebben a rendszerben a leggyorsabban meg kell valósuljon, és ha megerősített együttműködés legyetlen megoldás arra, hogy elérjük ezt a célt, és sikerre jussunk, akkor ennek keretében kell eljárnunk, és meg kell tennünk mindent eznek az eljárásnak a keretében. Ugyanakkor számítunk az önök parlamentjének a hozzájárulására is, annak érdekében, hogy a tanács a megerősített együttműködésben, a versenyképességi tanácsban március elején megállapodásra juthasson. Ekkor elkezdhetjük a munkát a bizottság javaslata alapján, arról, azon a rendeleten fogunk dolgozni, nem ez egységes európai szabadalmat vezeti be, és le, megpróbálunk a magyar elnökség során a legnagyobb előrelépést elérni a jogalkotási folyamatban a parlamenttel együtt. A fordítási szabályokkal kapcsolatban a bizottság legutóbbi javaslatát vesszük alapul, a belga elnökség kompromisszumaival összeépítve, hogy a jogbiztonság és a költségcsökkenés is elérhetővé váljon. A következő kérdés az Európai Zártkörű Társaság kérdése, amely szintén jelentős hosszú történetre nyúlik vissza. Az Európai Zártkörű Társaság statútumával az európai vállalkozók eh, attól függetlenül, hogy a saját hazájukban vagy más európai országban kívánnak céget eh, létrehozni, megkönnyítenénk a dolgokat. 2009. decemberi svéd javaslatot vesszük eh, alapul, ez lehet a kompromisszum alapja, és a célunk az, hogy amennyire lehet, ne nyissunk meg új kérdéseket, kivéve a három legkényesebb kérdést, ami nem más, mint a székhely, a minimális tőkekövetelmény, illetve a, a munkavállalói részvétel. A magyar elnökség szeretne egy kompromisszumhoz közelebb kerülni e kérdésben is. Hölgyeim és uraim, a második alapelv, amelyel foglalkoznunk kell, a piac felaprózottságának megszüntetése. Egy olyan dosszérra térek át ezzel, ahol úgy gondolom, hogy komoly haladást érhetünk el. A szolgáltatási irányelvet lássuk először. A szolgáltatások piaca a legfelaprózottabb, főként az új technológia alapú szolgáltatások, a szolgáltatási ágazata Európa GDP-nek 70%-át adja, ennek ellenére a szolgáltatási piac igen felaprózott, és a Monti jelentés alap alapján csak a szolgáltatások 20%-ának van határon átnyúló jellege. A Amerika és Európa közötti termelékenységi különbség egyre e, nő, ez főként a gazdasági növekedésben nyilvánul meg. A szolgáltatás irányelv teljes végrehajtása e, jelentősen e, növelheti a gazdasági növekedést, akár a GDP 6 től másfél százalékig terjedő növekedését hozhatja. Ez főként ilyen nehéz költségvetési, megszorítási időszakban nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne használjuk ki ezt a lehetőséget. Ezért üdvözöljük az IMCO jelentését, amely a szolgáltatási irányelv végrehajtásával foglalkozik, amelynek a szavazására, ha jól tudom, akkor a mai nap során kerül sor. Szeretnénk az Európai bizottságos tagállamokkal szorosan együttműködni annak érdekében, hogy a kölcsönös értékelési folyamatot figyelemmel kövessük, és további kezdeményezéseket tegyünk annak érdekében, hogy a belső piac a szolgáltatások terén minél jobban működjön. Szeretnénk tanácsi következtetéseket elfogadni, a bizottság nyilatkozatával kapcsolatban, a szolgáltatás irányelv végrehajtására e, vonatkozóan, az európai versenyképesség szempontjából fontos, hogy napirenden maradjon. A következő a szabványosítás kérdése. Függően attól, hogy az Európai Bizottság közleményét mi, és jogalkotási javaslatát mikor teszi közzé, a magyar elnökség elkezdi a tárgyalásokat a munkacsoportok szintjén a szabályosítási dosszéról. A magyar elnökség felveszi a kapcsolatot a társjogalkotók tagállamokkal, az Európai Parlamentben is, és a soron következő elnökségekkel is szorosan együtt kíván működni. 2011 tavaszára várjuk az Európai Bizottság szabályosítási javaslatát, amelyet majd egy bizottsági nyilatkozat is kiegészít e témában. Ez alapvetően megváltoztatja a szabályosítási politika keretét, legalábbis jobbi szempontból, és politikai jelzéseket is küld azzal kapcsolatban, hogy a hatékony szabványosítás milyen fontos eszköze a harmonizációnak, illetve a termékek a hozatalának Európában. Ennek a szabványoknak nem csak gazdasági, hanem társadalmi, környezetvédelmi, illetve akadálymentesítési szerepe is lehet. A következő kérdés a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelv. Herbert Hoover amerikai elnök azt mondta, hogy a verseny nem csak a fogyasztók védelmének az alapja, hanem a fejlődés ösztönzője is. Egyetértünk azzal, hogy a szabad piaci verseny elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a fogyasztók választási lehetőségét biztosítsuk, ugyanakkor különbséget kell tenni Amerika és Európa között. Meggyőződésem, hogy az a célunk, hogy a belső piacot kiteljesítsük, és ugyanakkor a fogyasztóvédelem magas szintjét eh, biztosítsuk a szükségtelen adminisztratív teher eh, növelése nélkül. Nos, ez a két cél, ez teljesen mértékben összeegyeztethető, és ez az Európai Unió egyik legnagyobb eredménye. Ezért a magyar elnökség véleménye az, hogy két és fél évnyi tárgyalások után eljött annak a pillanata, hogy megállapodjunk a, fogyasztói jogok irányelvéről a magyar elnökség ambíciója az, hogy első olvasatban megállapodjon a tanács és a parlament. E tekintetben az elnökség e, figyelemmel követi majd az önök szakbizottságában folyó szakmai vitát, és e, nem csak az IMKO, hanem a Juri szakbizottságban folyó szakmai vitát is, és természetesen Schwab előadó úrral e, folyamatosan konzultálunk majd annak érdekében, hogy az első olvasatbeli tárgyalások menetrendjét megállapítsuk. A harmonizáció szintjét illetően a az elnökség célja az, hogy gyakorlatias megoldásokat találjon a maximális harmonizáció és a minimális harmonizáció egy kombinációjával, annak érdekében, hogy az EP-vel megállapodjunk eh, az irányelv céljait illetően. Hölgyeim és uraim, ma Európának óriási kihívásokkal kell szembenéznie, ehhez mindannyiunk részéről kemény munkára van szükség. A mi szerény ambíciónk az, hogy erősebb Európát építsünk, ez a magyar elnökség szlogenje is. Az európai közösség mindenki, minden tagállam hagyományait és várakozásait, álmait tükröznie kell. Nem én mondtam ezt, Margaret Thatcher mondta ezt eh, az Európai Unió történetének egyik legfontosabb beszédében, a híres Brüzsi beszédben 1988-ban. Szerintem ezt lehet még bővíteni, és kimondhatjuk, hogy az Európai Unió minden állampolgáré, és ezért minden állampolgár hagyományait és vágyait kell tükröznie. Ezért meggyőződésem, hogy a versenyképességi tanács és az Európai Parlament szoros együttműködése elengedhetetlen. Hogyha így járunk el, akkor minden esélyünk megven arra, hogy az akadályokat leküzdjük hogyha komoly előrelépést tudunk elérni annak érdekében, hogy csökkentsük a költségeket a cégek számára, és megelőzzük a piac felaprózó, további felaprózódását, akkor az európai gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhatunk. Szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökséget megelőző spanyol és belga kollégáknak, akik kiváló munkát végeztek önökkel együtt a versenypolitika terén, például a termékek és szolgáltatások szabad áramlás, illetve a fogyasztók joga terén. Ha hadd hangsúlyozzam a magyar elnökség elkötelezettségét, amely arra irányul, hogy szorosan együttműködjünk az önök parlamentjével, hiszen önök az európai döntéshozatali folyamat igen fontos szereplői, és az parlament, az önök parlamentjének hatáskörét a másfél évvel ezelőtt életbe lépett Lisszaboni szerződés is tovább erősítette. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a trió megközelítést erősítsük lengyel és dán kollégákkal, hogy tovább vigyük a spanyol és belga elnökségek munkáját. Röviden ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, és most szívesen válaszolok a kérdéseikre, javaslataikra, megjegyzéseikre. Uh, nagyon köszönöm, miniszter úr. Nagyon világosan ismertette velünk a prioritásokat. És nagyon örülünk annak, hogy ön maga fogja vezetni a versenyképességi tanácsot, hiszen ön jól ismeri az ott megtárgyalásra kerülő fontos dossziékat, és azzal is tisztában van, hogy mi itt milyen munkát végzünk. Két raportőrünk is jelen van a belső piaci intézkedésem kapcsán. Louis Grekor a vállalatokról eh, ír jelentést, Gepard asszony pedig a szolgáltatás irányelvről, amiről ön helyesen egyezte meg, hogy hamarosan szavazni fogunk eh, erről. Örülünk, hogy ön is jelen van eh, e szavazás megelőzően és eh, talán az egyik eh, rapportőrünk majd találkozhat az ön valamelyik munkatársával a versenyképességi tanácsülése előtt, eh, hogy ezt az energiát közösen tudjuk érvényesíteni a belső piaci intézkedés a kapcsán. Nincs sok időnk, ezért talán jó lenne, hogyha három csoportra osztanánk fel a hozzászólásokat, és nagyon jó lenne, ha mindenki tömören, röviden szólna. Először is a frakciók képviselőit fogom felhívni szólásra. Schwab urat először, akit majd Gephardt asszony követ. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy az elnökség elején már is eljött hozzánk. Önnek is és munkatársainak is köszönöm, hogy már ilyen jól előkészítették ennek a területnek a témáit. Örülök, hogy említette azt, hogy szeretne az Európai Parlamenttel és a bizottsággal szorosan együttműködni. Ez döntő fontosságú minden lényegi kérdéssel kapcsolatban. A parlament az ön oldalán áll, hogyha ezeket a fontos kérdéseket tovább akarja akarja vinni. A következő, hogy milyen aktívan lépjünk fel, hiszen vannak függő ügyek, ahol döntéseket kell hozni. Ön egy fontos dolgot említett, a közösségi szabadalom ügyét. Évek óta beszélünk már erről, most végre úgy tűnik, hogy kis lökést, impulzusokat kapott a dolog. Mi határozottan támogatjuk önt, hogy ezt az ügyet előre vigye. Beszélt ön az innovációról és a jogi környezet szétaprózottságáról. Itt is mindenképpen támogatjuk önt, hogy előre akar lépni az ügyben. A belső piaci intézkedés csomag az egyik legfontosabb ügyünk, ön idézte Merkel asszonyt, ezen a területen kell előrelépnünk, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tagállamok be is tartsák azt, amit ezzel kapcsolatban már régóta megígértek. Azután itt van a fogyasztóvédelmi irányelv. Itt a tanács tényleg nagyon jó munkát végzett, és történt előrelépés. Mi a parlamentben jövő héten szavazunk majd erről, és a szavazás után már látni fogjuk, hogy mennyi időre van még szükségünk, mi a parlament álláspontja. De azt hiszem már ma elmondhatjuk, hogy a fogyasztóknak minél gyorsabban meg kell adnunk azokat a jogokat, amelyeket most a, ugye, a tanács és a parlament meg akar adni, csak sok a késedelem, és hogyha a parlament szavazott, amire jövő héten sor kerül, akkor remélem, hogy itt is előrelépés történik, és önnel is találkozunk. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, miniszter úr, a nagyon valóban nagyon jól mutatta be azt, hogy ebben a fél évben milyen tervei vannak a magyar elnökségnek. Azt hiszem, hogy sok tekintetben egyetértünk Ugyanúgy ön is, mint mi is, az én frakcióm, a szocialisták és demokraták frakciója szeretné a konfliktusokat minél könnyebben megoldani, az akadályokat leépíteni, az administratív terreket, költségeket csökkenteni. mint valóban együtt tudunk működni, és azt hiszem nagyon fontos az a hozzáállás, ami tükröződött azon hozzászállásából. Az én frakcióm is támogatja azt, hogy cselekedjünk, de azért ne gondoljuk azt, hogy eddig nem tettünk semmit. Eddig is nagyon sokat tettünk, és sokat értünk el. Ön említette a szolgáltatás irányelvet, aminek én vagyok a jelentés tevője. Azt hiszem, ebben az összefüggésben, ami például az egységességet, illeti a partnerek tekintetében, meg kell néznünk, hogy a tagállamok eddig mit tettek és a közös értékelés a tagállamoknak egy nagyon fontos elem lesz ezzel kapcsolatban hiszen a szolgáltatási ágazatban a e, vállalatok számára piacra jutást szeretnénk megkönnyíteni. Ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem e, itt e, közös nevezőt már megtaláltuk. Nagyon örülök annak, hogy a szabadalmi jog kérdéséről is beszélt. Ez az egyik nagyon fontos kérdés, hogy ha az innovációt akarjuk erősíteni Európában. Nagyon sok pénzt meg lehetne takarítani az innováció területén. Miniszter úr, viszont azt hiszem, hogy egy ponton ellen, egy ellenvéleményt is kell nyilvánítanom a fogyasztó jogok területén. Valóban itt gyorsan kell előlépnünk, de ennél is fontosabb a minőség. És ön egy olyan alapelvet említett, ami számomra is nagyon fontos, ez pedig a transzparencia. És a transzparenciához tartozik, hogy a jogalkotás területén ahol olyan alapvető kérdésekkel is foglalkozunk, mint a fogyasztói jogok, hogy itt ne ilyen gyorsított eljárással járjunk el. És sajnos az én frakcióm, azt kell, hogy mondjam, semmiképpen nem fogja megszavazni az első olvasatban a megállapodást. Nem szabad itt illúziókat kergetnünk. Mi transzparenciát akarunk, hiszen az embereknek, a polgároknak joga van arra, hogy megtudják az első olvasatbeli tárgyalás során, hogy az Európai Parlamentnek mi a tárgyalási alapja mikor az ügy a miniszterek tanácsához kerül. Ez egy nagyon fontos kérdés, és ezért itt eh, nemet kell, hogy mondjak eh, az ön eh, javaslatára. Örülök, hogy még nem kezdték el a tárgyalásokat, mert ez nem lenne természetesen tisztességes, de gondolom, hogy ön ezt nem is tette meg. Nagyon köszönöm érdekes kérdéseket hallottunk eddig is, most pedig Kreitzmann úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A liberális frakció azt mondhatja, hogy a szívünkből beszélt, hiszen azt helyezte a középpontba, ami valóban fontos ahhoz, hogy leküzdjük az euróválságot a versenyképességet kell erősítenünk, valóban nem csak az európai piacra termelünk árukat, hanem az egész világ piacra. És az Európában előállított árukat csak akkor tudjuk értékesíteni, hogyha versenyképes árakon tesszük meg ezt, és versenyképes áron exportáljuk. Az ARSZ egy, egyik kulcs szava az innováció volt önnek minden országban, Németországban időközben nagyon magasok eh, az adók és eh, a eh, bérköltségek, és a világpiacon már nem tudunk tömeg termékekkel, amelyeket nagyon alacsony költséggel, helyek közel dömping árakon állítanak elő, tehát így nem tudjuk megvetni a lábunkat, hanem csak magas feldolgozottsági fokú termékekkel. Hogy mondjak egy példát? Hogyha Németországban arról beszélünk, hogy az iparnak mekkora hozzájárulása a GDP-hez, nos, és hogyha hozzáveszük ehhez eh, még a szolgáltatási ágazatok is, akkor ez az arány kétharmad. Az eh, a angolok eh, például a GDP, Angliában, az Egyesült Királyságban a GDP 10%-át állítja elő az ipar, tehát sok szerkezet szerkezet átalakító intézkedésre is van szükség ahhoz, hogy erősödjön a versenyképesség. És ez nem öncél, hanem ezzel munkahelyeket teremtünk az emberek számára, és ez a legfontosabb célunk. Hogyha azt mondjuk, hogy a versenyképességes erősíteni akarjuk a gazdaságban, akkor ennek ez a fő célja. Meg kell eh, próbálnunk eh, az kicsit kritikus magatartásunkat, amit a gazdasági válság hívott életre, a jó célok érdekében hasznosítani. Tehát az, az emberek sokszor nagyon kritikusan tekintenek most Európára, mert azt gondolják, hogy Európa igazából nem hasznos nekik. Pedig ennek a fordítotja az igaz. Európa nem csak, hogy egy rendkívül hosszú békés időszakot teremtett Európában, hanem minden ország számára nagy, nagy haszna van az EU-nak. A Németország Magyarország már ugyan már nem export világbajnok, de import világbajnok. Az iparunk nagy része nagyon sok olyan terméket állít elő, amelyekhez nagyon sok mindent alapanyagot vagy előtermékeket importálunk. Azt hiszem, hogy igen, működőképesebb és alacsonyabb költségű kell, hogy legyen a termelés, ezt akarjuk segíteni, Eh, alacsonyabb eh, költségekkel eh, kell biztosítani a termelést. Egy kérdésem van, hogyha Magyarország növeli, adókat növel, akkor az növeli a vállalatok költségét is. Thank you very much. I think we'll also... Köszönjük. Azt hiszem, hogy most szót adok, megadom a szót a miniszter úrnak, hogy reagáljon erre a három felvetésre. Hatan kértek még szót, tehát még két ilyen hármas kört tudom futni, hogyha valaki még szót szeretne kérni, az most jelezze. A következő blogban Mrs. következnek. Mrs. Tehát ez a hat hozzászóló lesz még miniszter úr, parancsoljon. Uh, uh, maybe I would, uh, Köszönöm szépen. Talán, ha megengedik, elnök úr, akkor anyanyelvemen folytatnám. Ja, ich stimme vollkommen. Teljesen egyetértek azzal, amit ön mondott, eh, Schwab úr, valóban cselekvésre van szükség, tettekre van eh, szükség, hogy eh, előre tudjunk lépni. Amikor először szembesültem ezekkel a dossziékkal, akkor láttam, hogy nem csak eh, nagy számú dosszéről van szó, hanem azt is, hogy nagyon sok esetben tényleg vannak olyan dossziék, amelyek már tíz éve húzódnak. A szabadalom egy ilyen dosszié. És különösen most a válság idején, amikor várunk a fellendülésre, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak eh, azt, eh, hogy ezeket a már régóta 5-10 éve húzódó ügyeket valahogy ne vigyük előbbre, és azt kérem, hogy támogassanak engem a parlament támogatását kérem. A szabályok csökkentése, a szabályozási környezet egyszerűsítése, amiről Gebhardt asszony beszélt, ez, ez kulcs elem, hiszen hogyha megnézzük, hogy hol tartunk most a gazdasági válságban, nagyon olyan kevés eszköz van, amelyet a, a gazdaság serkentésére lehet felhasználni. Most minden ország elkezdett takarékoskodni, csak egy olyan terület van, ahol azt mondhatnánk idézőjelben, hogy szinte pénz nélkül is tudunk segíteni a helyzeten, ez pedig a szabályozási környezet egyszerűsítése, hogyha enyhítünk az adminisztrációs terheken és ezért döntöttük el nagyon határozottan, hogy a szabadalmi ügyben tényleg előre lépünk. És elég sürgető a helyzet a fogyasztói jogokkal, a fogyasztóvédelmi irányelvel kapcsolatban is. Persze nagyon jól értem, hogy a minőség és a gyorsaság között egyensúlyt kell teremtenünk, de pont amiatt, hogy amilyen helyzetben most vagyunk, úgy gondolom, hogy az első olvasatbeli megállapodás jó megoldás lenne. Remélem, hogy a minőség ezzel nem fog csorbát szenvedni. Dolgozni fogunk azon, hogy a magas szintű maradjon, kiváló maradjon a minőség, de azért sürget az idő. Európa azt várja tőlünk, hogy cselekedjünk, tetteket várjunk vár tőlünk Európa, és eh, néhány olyan dossziével kapcsolatban, amelyek eh, már évek óta nem oldódtak meg, azért most szeretnénk eh, végre valami előrelépést, haladást felmutatni. Ami az ipar és a szolgáltatások eh, kérdését illeti, persze itt az arányok eltérőek, eh, vannak olyan országokban, ahol nagyobb a szolgáltatási ágazat súlya, más országban az ipar eh, nagyobb súlyú. De egy dolgot azért le lehet szögezni a válság kapcsán. Azok az országok és régiók, ahol nagy, nagyon erős volt az ipari bázis, jobban megküzdöttek a válsággal. Ez azt jelenti, hogy a globalizáció korszakában, a szolgáltatás társas, társ, korában is azért nagyon fontos maradt az, hogy termelni kell, termékeket kell előállítani. Erről ne feledkezzünk meg, és a versenyképességi tanácsban arra fogunk törekedni, hogy erősítsük ezt az iparpolitikát is. Magyarországgal kapcsolatban is elhangzott egy kérdés, és magyar miniszterként nyilván erre a kérdésre válaszolnom kell. Mi mind a kettőt csináljuk, tehát a magyar gazdaságpolitika nem tartozik ezen a fő áramlatba. Az egyik kezünkkel csökkentjük az adókat, a másik kezünkkel, hát sajnálatos módon néhány területen emelünk adókat. Ez azt jelenti, hogy a rendszerváltozás, illetve a kormányváltás után nagyon kiürült költségvetést örököltünk, és a költségvetési lyukakat hát adóemeléssel kell betömni. Ugyanakkor azonban nagyon szigorú intézkedéseket hozunk, annak érdekében, hogy a legjobb beruházási környezetet hozzuk létre Európában. És ehhez hozzátartozik az is, hogy 19-ről 10%-ra csökkentettük a társasági adót, idén egy flat taxet, egy általányadót vezettünk be, és reméljük, hogy ebben az esetben új élénkíteni tudjuk a, gaz, a gazdasági fejlődést. Szóval itt van a válságadó, amire ő nyilván gondolt. Három évre terveztük, tehát tavaly idén jövőre lesz válságadó, és reméljük, hogy egy másik, más módszerekkel, a, a társadalmi csökkentésével, a bürokrácia jelentős csökkentésével, és természetesen az állami kiadások csökkentésével, takarékossággal egy erőteljesebb gazdasági növekedést tudunk majd elérni. És így 2012 után már nem lesz szükségünk a válságadókra. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, miniszter úr. Folytassuk most a kérdések sorát. Körülbelül három óránk van még. Arra bátorítanám kollégáimat, hogy rövid, kihegyezett kérdésekkel éljenek. Kozlasznyik, Trantafilétis és Kanyeti képviselők. Köszönöm, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Miniszter úr, nagyon rövid leszek, megígérem. Különböző politikai frakciókat képviselünk, véleményeink eltérhetnek, de egy dologban biztos, hogy egyetértünk. Gebhardt asszony, Kreutzmann úr, András Schwab is beszélt már erről előttem. Kevesebb bürokrácia, kevesebb adminisztráció. Ez a közös célunk. Ehhez kevesebb jogszabályra, európai szintű rendeletre van szükség, nem többre. Így növelhetjük az európai cégek versenyképességét. Azt hiszem ez ügyben nincs közöttünk véleménykülönbség. Nagyra értékelem azt, hogy a magyar elnökség aktív megközelítést alkalmaz az európai szabványosítás területén, hiszen ez is egy módja, eszköze annak, hogy növeljük a versenyképességünket. Ez a megfelelő eszköz a megfelelő rendelet a cél eléréséhez, egy alulról felfele építkező megközelítés, a mi szakbizottságunk készen áll arra, hogy a szabványosítás kérdésével foglalkozzunk. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Filidis úr a következő. Köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe, és köszönöm a szót, elnök úr. Ami a fogyasztók védelmére szóló irányelvet illeti, azt támogatom, amit asszony mondott, a második olvasatban teljesen átláthatóságra kell törekednünk. Aztán az innováció kérdésében és annak finanszírozását illetően Európa háttérbe szorult, lemaradóban van. Az elnökségnek is figyelembe kell venni ezt a jelenséget, és a következő kutatási keretprogram tekintetében is. Kérdésem az, hogy az elnökség milyen intézkedéseket, milyen javaslatokat tesz az asztalra, hogy kiküszöböljük ezeket a hiányokat. És a közérdekű szolgáltatásokról meg nem sokat hallottam az ön expozéjában. Az Európai Bizottság szólt már erről, különféle alternatívákat vizsgált meg a zöld könyvében az elnökség hogyan áll hozzá a közérdekű szolgáltatások kérdéséhez? minister, um... Miniszter úr. Nagyon jó volt hallani, amit elmondott a bevezetőjében az egységes piaci intézkedés csomag kapcsán is. Az egyik előadója vagyok a belső piaci irányításnak, kormányzásnak, és ha ezt a problémakört vizsgáljuk, akkor az egyik következtetés, amire jutottunk, az az, hogy a tagállamok erőteljes támogatása nélkül az egységes belső piac kiteljesítése nem elképzelhető. Nagyon jó volt azt hallani, hogy önök a tanácsban a vitát megfelelő mederbe irányba kívánják terelni, azonban a következő kéréssel fordulok önhöz. Ne csak figyelemmel kövessék a e, belső piacról, az egységes belső piacról folyó vitát, hanem kérem, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a tagállami kollégáikat meggyőzzék arról, hogy támogassák és legyenek e, tisztában azzal, hogy az európai növekedés kulcsa az egységes belső piac, és az egységes eh, piaci intézkedés, csomag pont olyan fontos, mint az Európa 2020-as stratégia. Uh, Köszönöm szépen. Miniszter úr, ismét megadnám önnek a szót, hogy reflektáljon a három felvetésre, kérdésre. Uh, Köszönöm. A szabványosítás valóban fontos ügy, és örülök majd, ha együtt tudunk működni ebben a fontos kérdésben, hisz nekünk szükségünk van jogi, jogbiztonságot teremtő szabványokra, és ez, ezzel is fel tudunk lépni a, a piacok fragmentációja ellen. Fontos eszköz tehát ebben a harcban. Visszatérve a fogyasztójogokra és az első vagy második olvasat kérdésére. Nos, mi arra törekszünk majd, hogy ezt a kérdést az első olvasatban megoldjuk. Ahogy említettem, persze teljesen átlátom, hogy a gyorsítanunk kell, de ez nem mehet a minőség rovására, és megfelelő egyensúlyt kell találnunk az álláspontok között. Az innováció tekintetében azt mondhatom, hogy a versenyképességi tanács minden formációjában, a belső piac, ipar, kutatás, űrpolitika formációkban is elnökölhetek majd, és kitérünk majd az innováció finanszírozás kérdésére. A hetedik kutatási keretprogramról szóló jelentés márciusban kerül a versenyképességi tanács asztalára, és akkor majd levonhatjuk a megfelelő következtetéset arra nézvést, hogyan lehet finanszírozni az innovációt is megfelelő eszközökkel. Persze új módszertanokra is van szükség az innováció finanszírozásában. A fő kérdés az, hogyan lehet bevonni a versenyszférát az innovációba. Áprilisban Gödöllőben tartunk egy konferenciát, ahol egy fél napot szánunk arra a kérdésre, hogyan lehet innovatív módon finanszírozni az innovációt szakértők, miniszterek fogják meghívott előadóként tárgyalni ezt a kérdéskört. Ami a, az egységes piaci intézkedés csomag politikai támogatását illeti, nos, ez fontos biztosítanunk, újra és újra el kell magyaráznunk, mennyire fontos az, hogy az egységes piac kiteljesedjen, hiszen ez gazdasági szempontból a szíve és lelke az Európai Uniónak gazdaságainknak. Látnunk kell mindig, mik a fő előnyei a belső piacnak. Az egységes piaci intézkedés csomagnak most most már 50 különféle intézkedést tartalmaz, és a versenyképességi tanács fő feladata a konzultációt követően, és az önök javaslatait meghallgatván az lesz, hogy megtaláljuk azt a 15 vagy 20 dossziét, témakört, ahol előre tudunk lépni a lehető leggyorsabban és remélem, hogy májusra a versenyképviselési tanács ülésén már megragadható lesz az a 15 téma, ahol áttörést lehet elérni. Szerintem ez a 15 intézkedés kulcsfontosságú lesz abban, hogy ezzel tudunk választ adni a legfrissebb fejleményekre, az új technológiák jelentette kihívásokra, lehetőségekre. Hiszen a, az egységes piac és annak szabályozása egy folyamatos egy folyamat, a technológia gyorsan változóban nem várja meg a jogalkotók szamogó lépéseit, a maga útját járja a technológia, és folyamatosan változtatja az életünket az elmúlt tíz évre, ha visszagondolunk, rohamos változásokat kellett megéljünk a technológia változásaiból adódóan. Ilyen értelemben a versenyképességi tanács kell ebben a szellemben kiválogassa azt 15-20 témát, dossziét, amely kulcsfontosságú, hogy ezt a folyamatot a lehető leggyorsabban vigye a jogalkotás részéről. Ezek a dossziék kell tehát, hogy választ adjanak az új technológiák változásból adódó kihívásokra. Um, Köszönjük. Államtitkár úr, az utolsó három hozzászóló. Uh, Mrs. Corazza Bilt, uh, Mrs. Styler. Uh, Professor Correa de Campos first. Professor Correa de Campos elsőként. Köszönöm, elnök úr angolul fogok fordulni az emtitkár úrhoz az egyszerűség kedvéért. Köszönjük a valóban alapos és kimerítő bevezetőjét. Én egy pontban foglalnám össze a megjegyzéseimet. Talán ön is emlékszik, hogy Írország egy hónappal ezelőtt Írország támogatása ügyében az adózásról, az iradózási rendszerről e, és a fiskális, az adódömpingről is e, szó esett. Az ön e, hazájában 10%-ra csökkentették a vállalati adó, társasági adót, kulcsot. A kérdésem az, mi várható, hogyan várhatnak önök szolidaritást a finanszírozó intézményektől, hogyha ilyen kiváló példát látjuk annak, hogy semmiféle adóharmonizáció nincs. Köszönöm szépen. Gyors, lényegre törő, hasznos kérdés. Karadza Bildasszony, köszönöm, miniszter úr. Én is csatlakozom azok kórusához, akik gratulálnak önnek elszántságához, hogy a reálgazdaságot teszi a politikai törekvések középpontjába. Különösen azt üdvözöljük, hogy a javak szabad mozgása előtti akadályok ellen lép fel. Én vagyok a jelentéstevője a retail jelentésnek, az a kiskereskedelmi láncokkal foglalkozó jelentésnek. Szeretnék bizonyos aggályokat megfogalmazni a vállalatok alapításának szabadsága és a vállalat mozgások szabadsága előtti korlátokkal kapcsolatban. Minden tagállamra érvényesek ezek az aggályok. Örülök, hogy említette a szolgáltatás irányelvet. Nagyon fontos tudnilik, hogy az elnökség lépéseket tegyen, ab, rászorítva a tagállamokat, hogy tartsák be, hajtsák végre a jelenleg szabályokat, érvényevelő törvényeket, különösen a szolgáltatások területén. Volt olyan kedves, hogy a saját hazáját és az adó intézkedéseket. Persze tiszteletben tartjuk a szubszidiatás elvét, és hogy minden tagállam saját költségvetés politikát folytathat, ám kollégáival szeretnénk konstruktív párbeszédet folytatni arról, hogy ezek az adók a külföldi vállalatokat is érintik, és nem egyenlő játékszabályokat teremtenek. A bizottság is bizonyal beszél majd erről bizonyos kereskedelmi törvényeket is elfogadtak nem régiben, amelyek bizonyos szerződések feltételeket teremtenek, illetve meg, megint csak egyes piaci szereplők számára nem egyenlő szabályokat, játékszabályokat teremtenek. Én néppárti képviselő vagyok, politikai szövetségesek vagyunk, barátok vagyunk, ezért nagyon nyíltan és őszintén szeretnénk felvetni önök előtt ezeket az aggályos kérdéseket, ezért szeretnénk önökkel ezekről párbeszédet folytatni. Köszönjük. Styler úr végezetül. Styler asszony végezetül. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem a következő. Mit kíván tenni az elnökség annak érdekében, hogy a digitális napirend fontosságát eh, megjelenítse a munkájában, főként a mobil szélesávú hozzáférés javítása, illetve a digitális infrastruktúra javítása érdekében. Köszönjük, mondja az elnök. Gratulálunk annak, hogy tegnap, tegnap este volt. Uh, uh, uh, um, Akkor fordulok Zántitkár úr az utolsó három kérdésre, hogyha válaszolna. Köszönöm hogy tudjuk az egységes piac legfontosabb dossziéit azonosítani? Az új technológiákhoz kapcsolódók, amelyre ön is utalt képviselő asszony a végén, természetesen ezen dolgozunk eh, majd, és májusban fogjuk kiválasztani a legfontosabb dossziékat. Kicsit korai lenne eh, előre szaladni eh, ez ügyben, de azok, ezek a dossziék nagyon fontos szerepet játszanak majd. Igen a kölcsönös értékelési folyamat tűnik, hogy működik, bebizonyította a létjogosultságát, ezért erre fogunk támaszkodni. Fontosnak tartjuk, hogy a szolgáltatási irányelv végrehajtása minden tagállamban teljes mértékben megtörténjen. A magyar 10%-os társasági adókulcsra vonatkozó kérdést kaptam. Nem akarnék az ír példával foglalkozni a tanácselnöki tisztjét betöltve. Ne felejtsük azonban el, hogy az ír csoda, amikor 1987-ben kezdődött, akkor a társasági adókulcsot 10%-ra csökkentették, aztán 10 év gazdasági növekedés jött, 8-10 os éves gazdasági növekedési ráta, és aztán az ingatlan piaci buborék kipukkat kidurrant, ez vezetett a problémához. A 10%-os társasági adókulcs nem a nem ebben keresendő az ír gazdasági probléma kulcsa. Magyarországon fontos, azt jelezni, hogy azok, akik keményen dolgoznak, cégek és eh, egyének, őket nem büntetjük magas adókkal. Nem a kemény munkát eh, akarjuk eh, büntetni. Ezért van az, hogy általányadózást 16%-os kulcsa vezetünk be, ami a legalacsonyabb ráta Közép-Kelet-Európában. Ezért csökkentettük a társasági adót 19-10%-ra. Főként a kis és középvállalkozások számára fontos ez 2012-ig, elsősorban a KKV-kra vonatkozik ez, 2013 január 1-ével terjesztjük ezt ki minden cégre. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az államnak nem szabad büntetnie azokat a cégeket és egyéneket, akik eh, a kemény munkát végeznek. Köszönöm. Hi, that looks like... Yeah, oh, oh, um, sorry, yes, I Elnöst, mondja az elnök. Miniszter úr, hadd köszönjem meg, hogy vendégünk volt, és fogadta a kérdéseket. Érzekeltük, hogy együttműködésre számít velünk, a szakbizottság egy missziós utazást jár majd Magyarországon február 22-től 24-ig, úgyhogy akkor egy, megint lesz egy formális alkalmunk találkozni, de közben is folyik majd az informális párbeszéd önökkel. Mint látja a képviselőtársaim, nem csak az nagy érdeklődésre fordulnak az ön munkája felé, meg annak különféle vetületei felé, és nagy reményt fűzök a, ahhoz, hogy tovább tudjuk folytatni e szoros együttműködésünket, különösen az egységes piaci intézkedés csomagban, a standard, a szabványosítás és a fogyasztóvédelem tekintetében e, hogyan tudjuk elővinni ezeket a dossziékat, ebben kell vált, válnak vetve együttműködnünk, és a szakbizottság nevében mondhatom, hogy nagyon sok sikert kívánok az elnökségéhez. Tudnék az elnökség vezető szerepe nem hogy kevésbé, hanem sokkal fontosabbá vált szerintünk az elmúlt időszakban. Ezért is köszönjük még egyszer, hogy eljött körünkbe ma reggel.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 Uh, Nos, hölgyeim és uraim, kezdjük el a szavazást. Kérem mindenki foglalja el a helyét, vegye elő a szavazókártyáját, azt hiszem, hogy tájékoztatták önöket a szakbizottságban, ugye mindig kérjük, hogy legyen itt az elektronikus szavazókártyája mindenkinek, Úgyhogy először ellenőrizzük a létszámot. No, akkor először a néppárti képviselők szavazzanak először, ellenőrizzük a létszámukat. Összesen 11-en vannak. Malcolm, most hozzák a szavazókártyámat, nincs még itt. That's right, you're still inside your quota, so that's fine. So, sorry, my voting card is... Bocsánat. Már hozzák a kártyámat, de nincs itt. Rojtova asszony. Your card isn't working. Excuse me, could you try it again because... Elnézést, lehetne újra próbálni? Neked nem világított a gép. Nyitjuk meg még egyszer by, popular, by popular request. Mrs. Reuter, I'm going to open the vote for the EPP again. Újra megnyitjuk a néppárt számára a szavazást. Néppárti szavazókat kérem, szavazzanak. Yeah. I'm to 10 now. There must be a few others who haven't voted now. There was uh, 12. 12-en? 12 plus Mrs. Cagnetti. 12-en plusz Cagnetti asszony. 15 altogether. Összesen 15-en vannak. 15. All right, okay. Yeah, right, okay, good. All right, well, the EPP are inside their quota anyway. Let's um, have a vote. Akkor most a szocialista és demokrata frakció Gephardt asszony csapata szavazzon. Right there. Uh, ten. Very... Tizen vannak, rendben. So, uh, that's ten for S&D, great. Um... Tehát tizen vannak a szocialisták és akkor egy név szerinti szavazást nyitok meg a többieknek, három liberális látok, három zöldet, két GUE frakciótagot, és ketten plusz én hárman vagyunk a, reform, a konzervatív és reform frakció tagjai. Na, akkor kezdjük el a tényleges szavazást. Először géphártasszony jelentése kerül terítékre, a szolgáltatás irányelv végrehajtása címmel. Géphártasszony kérdezem, hogy kívánja a bevezető szavakkal indítani a szavazást, van-e olyan pont, amiről akar beszélni. Nos, csak annyit akarok elmondani, hogy még egyszer köszönöm az árnyék előadók munkáját. Lögegárd és én tegnap este, meg délután megállapodtunk néhány pontban, úgyhogy szerintem nagy nehézségeket nem okoz majd az anyag elfogadása. Még egyszer köszönöm ezt az együttműködést. Thank you very much. Én is köszönöm. So, let... No, akkor kezdjük el a szavazást. az első szavazás tárgya. A 12-es módosító Kamfen úr részéről megnyitom a szavazást Kamfen úr módosítójára. Lezárom a szavazást. Elvetettük 20 a 15 ellenében egy B bekezdés az Econ szakbizottság részéről. Két részben szavazunk a néppárt kérésére, tehát a szöveg első részére szavazunk most, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jön a második rész, megnyitom a szavazást a második részre, lezárom. Elvetettük 2014 ellenében szavaztak ellene. Most jön a 13-as módosító Kamfen úr tollából mellette, ellene elvetettük 14-es mellette, ellene elvetettük világos többséggel. Jön a 15-ös módosító Kamfen úrtól, megnyitom a szavazást a 15-es módosítóra. Lezárom. Elvetettük világos többséggel. 16-os módosító Huangnok és Vernyó az képviselőktől részeként szavazunk az ALDE kérésére. Megnyitom a szavazást az első részre. Lezárom. Elvetettük ezt is. 20 ellen szavaztak, 16-an mellette. A második rész mellette, ellene elfogadtuk. 17-es módosító Pupakis Hanslik jegyzi mellette, ellene elfogadtuk. 18-as az elnökük, jó magam, mellette, ellene elfogadtuk. Az én az az EMPLI szakbizottság kettes módosítója okafogyottá vált a 18-as elfogadása miatt, 19-es visszavonta benyújtója, úgyhogy most a 12-es módosítóra szavazunk mellette, ellene világos többséggel elfogadtuk. Egyes, az Employment egyes módosítója mellette, ellene ezt is elfogadtuk világos foglalkoztatási szakbizottság tízes es módosítóját lefette a 18-as, úgyhogy a regi egyesére szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Világos többség fogadta el. Lássuk a szakbizottság, foglalkoztatási szakbizottság négyes es módosítóját. Megnyitom a szavazást. A négyes. es szak, foglalkoztatási szakbizottság 4-es Lezárom. Elvetettük 20 21-15 ellenében. Az Econ négyesét már megszavaztuk, úgyhogy a hármas employment módosítóra nyitom meg a szavazást, foglalkoztatási szakbizottság hármas módosítója. Lezárom. ezt is elvetettük, 22-en ellene, 15-en mellette szavaztak. A regi 5-ös módosítóját részekben szavazzuk meg, egyes rész, bocsánatom, hát szavazásra mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész, mell megnyitom a géppel való szavazást a második részre, lezárom. Ezt is elvetettük 20-17 elejében. A regi 8-7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk világos többséggel. Most a Regionális Szakbizottság 8-as módosítójáról szavazunk. Itt is részenként szavazunk majd. Az első részre vonatkozóan megnyitom a szavazást. A Regi 8-asról van szó, egyes rész Lezárom a szavazást. Elvetettük. 22-15 ellenében ellene szavaztak. Így módon a második részre is, is kell szavaznunk. Nem. Ezt lehet kézzel szavazni. A második rész mellett ki van, kézfeltétele ezzel ellene elfogadtuk nagy többséggel. Regi 9 a következő megnyitom a szavazást, tehát eh, regi 9-es módosítóról. Lezárom a szavazást. 19 igen, 17 nemmel ezt eh, elfogadtuk. 20-as eh, bekezdés, 4-es bekezdés 20-as módosító, Mölcer úr módosítója mellette, ellene egyértelműen elutasítottuk. 21-es módosító Lükegárd úr mellette, ellene egyértelműen elfogadtuk. 22-es módosító, ott már Karasz módosítója, megnyitom a szavazást a 22-es módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 igen, 16 nem arányban. 23-as módosító Karaszúré mellette, ellene egyértelműen elfogadtuk. 24-es módosító, Kanfen úr módosítója, megnyitom a szavazást a 24-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, 22 nem, 15 igen eh, szavazattal. 25-ös módosító Mölcer úré, megnyitom a szavazást a 25-ösről, Mölcer úr módosító indítványáról. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 21-16 arányban. Következő 28-as az elnök, az az én módosítom, Megnyitom a szavazást a 28-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 eh, igen, 16 nem az arány. 27-es, 26-os eh, eh, Hanslik és többiek mellette ellene elfogadtuk. 27-es Lükegárd úr módosítója, ez kiegészítés, megnyitom a szavazást a 27-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-13 arányban. 29-es Fánok és Venyú úr, aki mellette ellene egyértelműen elfogadtuk. 30-as Kánfen úr módosítója, megnyitom a szavazást a 30-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 22 nem, 15 igen arányban. Most megyünk tovább, a 31-es módosító a következő, ez van egy szóbeli módosító, de azt hiszem, hogy egy eh, bekezdésnek a kihagyására van szó. Lökegár úr 31-ese, a szóbeli módosítása mellette, ellene elfogadtuk egyértelműen. 32-es eh, eh, Lökegár úré mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 34-es Pupakis úr módosítója, megnyitom a szavazást a 34-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-15 arányban. 33-as sokkal fogyott, 35-ös Pupakis úr módosítója, erről szavazhatunk mellette, ellene elfogadtuk. 36-os Gebhardt asszony módosítója, megnyitom a szavazást a 36-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-18 arányban. 37-es Kanfán úr módosítója, megnyitom a szavazást a 37-esről. Lezárom a szavazást elutasítottuk 20 nem, 17 igen szavazat mellett, 38 az én módosítom, megírtam a szavazást a 38-asról, lezárom a szavazást, elfogadtuk 25-11 arányban. A következő az egyes kompromisszum mellette, ellene, ezt egyetemen elfogadtuk, így több oldalt is átugorhatunk a szavazó listán, és a 49-esre ugrunk, Hanslik és, kollega és többiek nyújtották be, tehát 49-es mellette, ellene elfogadtuk. 50-es Hanslik úr és társai mellette, ellene ezt is elfogadtuk. 51-es, ugyanaz a csoport mellette, ellene elfogadtuk. 2 kettes már lefették korábbi módosítók, most a 2-es kompromisszumra szavazunk mellette. Ellene elfogadtuk egyértelműen. Mehetünk tovább, 58-as, Paki szúr módosítja mellette, ellene elfogadtuk. 59 az elnöküké mellette, ellene elfogadtuk. 62-es Gephardt asszonyé, itt részenként szavazunk az EPP kérésére. Először az első részre szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a második részről. Megnyitom a szavazást tehát a 62-es második részéről. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 23 nem 14 igen szavazattal. Megyünk tovább. 60-as eh, Szahalova eh, asszony módosítója, részenként szavazunk, először a főszövegről mellette, ellene elfogadtuk. Most szavazunk a kiegészítő részről, az, hogy End the European Parliament részről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 21 nem, 17 igen szavazattal. 61-es Hánzlik úr és társai mellette, ellene elfogadtuk. 63-as, 39-esről nem kell szavaznunk, ezek benne vannak a kompromisszumban. 66-osról szavazunk, Lökegárd úré mellette, ellene, egyértelmű elfogadtuk. Kánfen úr módosítója a 65-ös mellette, ellene, ezt elvi értelemben elfogadtuk. 67-es mellette ellene elfogadtuk. 68-as Kamfen úré. Megnyitom a szavazást a 68-asról. Lezárom a szavazást. 22 nem, 16 igen, tehát elutasítottuk. Megyünk tovább, 69-es, egy szóbeli módosítóval, ez szerepel a szavazólistán, tehát megnyitom erről a módosítóról a szavazás mellette, úgyhogy mellette még egyszer kérdezem, ellene, egyértelműen elfogadtuk akkor 69-esről nem kell, employment 9-esről megnyitom a szavazást, tehát a 9-esről. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 21 igen, 17 nem szavazattal. 16-os bekezdés, 70-es módosító, szóbeli módosítóval, és Lökegárd úré a módosító mellette, ellene ezt egyetemen elfogadtuk. A 70-esről így már nem kell szavaznunk. A Regionális Bizottság kettes módosítója következik. Itt van a megfelelő rész mellette. Ellene. Ezt elfogadtuk. Következő reggi négyes mellette. Ellene. Ezt is elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 72-es mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Regi hatos mellette, ellene, elfogadtuk. A foglalkoztatási bizottság hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, szavazunk mellette, ellene, egyértelműen elfogadtuk, úgyhogy így megint csak ugrunk. A 78-as módosító 18a bekezdés Kamfen úr módosítója. Megnyitom a szavazást tehát a 78-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 20-16 arányban. Regi 10-es, erről Megnyitom a szavazást, tehát a regi 10-esről is elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 21 nem, 16 igen szavazattal. Következő regi 11. Mellette, ellene, ezt elfogadtuk egyértelműen. Regi 12-es, mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Következő a 79-es Kanfenuré. Megnyitom a szavazást a 79-esről. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 16 igen, 21 nemmel. Ekon 3, ezt már lefettük. 80-as démódosító mellette, ellene, ezt elfogadtuk. EMPL 5, a, erről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ezt kell először is mondanom, de is tudják, hogy mit akarok mondani. Elvetettük 23-15 arányban. EMPL 11, megnyitom a szavazást az Employment 11-ről. Lezárom a szavazást. Ezt is elvetettük a négyes Kamfen úr módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elvetettük. Employment A, ezt már lefett, eh, lefettük itt a preambulum A-ban, a preambulum B, 5-ös, Kamfen úr módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elvetettük. Ekkor A mellette ellene ezt elfogadtuk. Hatos módosító, Le társai mellette ellene elfogadtuk. Hetes módosító Kanfen úré, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. Nyolcas módosító Mölcer úré, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítottuk egyértelműen. Kilences Hanslik és társai mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes módosító, Bizottó asszony és társai, mellette, ellene, elutasítottuk. 11-es, Mörcer úr módosítója mellette, ellene, ezt is elutasítottuk. Employment B mellette ellene, ezt elfogadtuk. Employment C-t már eh, lefettük, Econ B, erről eh, szavazunk, tehát Econ B-ről, ED eh, e preambulum, megnyitom a szavazást, tehát az Econ B-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 igen, 16 nem szavazattal. Következő az Employment D okafogyott, Employment E mellette, ellene. Ezt egyértelműen elfogadtuk. Most a citation egyes Kamfen úré, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 16 igen, 21 nem szavazattal, kettes Kamfen úr módosítója mellette, ellene, ezt is elfogadtuk, hármas módosító Kampfené mellette, ellene, ezt is egyértelműen elfogadtuk. Most szavazzunk akkor az egész jelentés tervezetről, megnyitom, tehát az egész jelentésről a szavazást elektronikusan kell megszavaznunk még egyszer a jelentést. Mindenki szavazott, végszavazás lezárult. 32 igen, egy nem szavazattal, öt tartózkodással fogadtuk el. Szeretettel gratulálunk a jelentéstevőnek, Evelyn Gephardt asszonynak. És azt hiszem, ez egy nagyon fontos jelentés, és valóban azok, akik korábban is itt voltak és meghallgatták a magyar minisztert, aki a szolgáltatás irányel végrehajtásáról beszélt, most azok tudják, hogy milyen öröm számunkra, hogy most elfogadtuk ezt a jelentést. Kicsit talán ha halkabban, tisztelt képviselőtársaim, a tanács, a versenyképességi tanács minél hamarabb megkapja a szavazásunk eredményének egy példányát, és akkor ezt is megvitathatjuk velük. Ezzel lezárult délelőtt az első szavazás. Um, um, Lépjünk tovább. A foglalkoztatás ügyi bizottság jelentését véleményezzük. Megfelelő fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerekről Denis de Jong tollából készült a véleményünk, aki bevezeti a szavazást. Csak nagyon röviden, elnök úr, köszönöm. szeretnénk gratulálni és köszöntet mondani az árnyék előadóknak, amiért segítették a munkámat. A múlt héten Strasbourgban roppant hasznos ülésen sikerült konszenzusra jutnunk jó néhány kompromisszumos módosító ügyében jó néhány szóbeli módosítót is támogatni tudok, amelyeket tegnap este vagy ma reggel nyújtottak be. A nagyra becsült kollégák egy olyan módosító indítványcsomag érkezett, amely a hordozhatósága kapcsolatos. Egyetértünk azzal, hogy a nyugdíjak hordozhatósága a mozgásszabadság javítása érdekében valóban fontos és kívánatos. Ugyanakkor a jelentés módszerei alapján a meglévő helyzetet mérjük fel, és itt csak nagy a zavar, majd tovább lépünk a végrehajtásra. Miközben ezek a módosítók azt mondják, hogy a hordozhatóságra egyből tovább léphetünk, ezért nem támogatom ezen módosítók egy részét, de a többieket tudom támogatni, elfogadni, és köszönöm őket. Well, thank you very much. Köszönjük a munkáját. Tudom, hogy a kompromisszumok ügyében rengeteg egyeztetésre került sor. Utolsó pillanatig tárgyaltak, ha jól tudom, az egyes kompromisszummal kapcsolatban. Mert ez lesz az első, amit szavazásra bocsájtok. Jó lenne, hogyha minden politikai frakció álláspontja világossá válna az egyes kompromisszumos módosítóval kapcsolatban, egy részenkénti szavazásra irányuló kérelem érkezett, hogyha az árnyékelőadók számára elfogadható, akkor én elnökként nem fogom ellenezni, csak szeretnék megbizonyosodni arról, hogy a politikai frakciók értik, hogy miről van szó, ezért kérem az előadónkat, a vélemény készítőjét, hogy vázolja fel az egyes kompromisszumos módosítót, a többi az magától értetődik. Igen, köszönöm elnök úr, ami engem érint, eh, a részszenkénti szavazás valószínűleg annak köszönhető, hogy egy szóbeli eh, módosító érkezett Manders úrtól, Manders úrtól, eh, az utolsó részre vonatkozóan, amelyet egyébként szintén támogatok. Érdem, ben a szóbeli módosítóhoz van közelnek a részengedi szavazásnak, nem a tartalomhoz tehát akkor tisztázzuk. Um, tehát az első része az egyes kompromisszumos módosítónak, e, egyes bekezdés egy egy b majd lesz egy második e, szavazás az egy c ről és ha jól értem, akkor Manders úr szóbeli módosítóját és elfogadhatónak tartja, amit majd Mandelsz úr felolvas, hogyha odaérünk el, és minden politikai frakcióval is fogadja, támogatja ezt. Jó rendben, akkor csapjunk a lovak közé, mindenki élesítse a szavazókártáját és a kezét, tehát az 1A1B első rész mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Az 1C-re lépünk tovább mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk ezt is. A harmadik rész, a Manders Szobeli módosító ami most került fel a szóbeli módosításra. Tajne, szeretnéd felolvasni? Természetesen elnök úr, miért is ne? Megállapodtunk az árnyék előadók ülésén erről, de végül mégsem került fel a listára, ezért tegnap este az utolsó utáni pillanatban tettük hozzá a egyes kompromisszumos módosítóval kapcsolatban aláhúzza, hogy az eurózóna tagállamai úgy csatlakoznak egymáshoz, hogy a nyugdíj kötelezettségek határon átnyúló hatással is bírhatnak. Ez tehát a szóbeli módosítom. Úgy látom, hogy ellenvetése senkinek nincs, akkor ezt szavazásra bocsájtom. Mellette ellene jó, hát akkor elektronikusan is ellenőrizzük, tehát az utolsó rész szóbeli módosítóról szavazunk elektronikusan. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 23-13 arányban kettő tartózkodás mellett elfogadtuk. It's adopted anyway, so... Egy szavazat ide vagy oda, Tojna. Úgyis csak 38-an rendelkeznek szavazókártyával, úgyhogy valószínűleg te is láttad a szavazatodat. Elfogadtuk, lapozunk és folytatjuk a mezei módosítókkal. Uh, so we now go to Amendment 6 by Mr. Wang Nok. Uh, Hatos módosító Huang Lok úrtól érkezik, egyből elektronikusan szavazunk szerintem. The vote is open. Amendment 6 by Mr. Huang. Hatosról szavazunk. Opposed. Uh, that's carried by 23 votes to 14. Elfogadtuk. 8-as Greg úrtól. Elektronikusan. Mindenki támogatja? Akkor nem kell elektronikus. Greg úr módosítója mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes Turunen módosító mellette. Azt hiszem, hogy elektronikusan kell ellenőriznünk, tehát a hetes Turunen módosítóról szavazunk. The vote is closed. Uh, that's rejected. Nem fogadtuk el. 9-es Greg módosító mellette ellene elfogadtuk. Tízes engel módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-15 arányban, tartózkodás nélkül 12-es Zsuván Engel módosító következik. Megnyitom a szavazást. elfogadtuk. 13-as Greg módosított visszavonta, 14-es Juven Engel módosító következik mellette. Ellene. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért a 14-est. Elfogadtuk. 15-ös hang Nok módosító következik. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Kettes számú kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es Turunen módosítóval folytatjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 20-as Greg módosító következik mellette. Ellene elfogadtuk. 21-es Trunen módosító, megnyitom a szavazást. ban elvetettük, elutasítottuk, 22-es Turunen módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. 22-16 arányban elfogadtuk. 23-as Kreutzmann módosító. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es módosító ismét csak Kreuzmann úrtól érkezett. Elektronikusan szavazunk ismét csak, megnyitom a szavazást. 24-esről szavazunk tehát. Meggyőző többséggel elutasítottuk. Folytassuk a 25-ös Mölcer módosítóval. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 26-os Turunen módosító, megnyitom a szavazást, nem, mellette, próbáljuk meg kézzel, ellene, egyértelműen elfogadtuk. 27-es Grech módosító következik, Louis, hol vagy? Azt javaslom, hogy töröljük egy második és harmadik példabevezetés révén részt, tegyük be az és szót, és egy módosított verzió következőképpen néz neki, felhívja a tagállamokat, akik még nem adták be a teljes terveket, világos számszerűsített és időben meghatározott célokkal annak, arról, hogyan erősítik meg a nyugdíjrendszerüket, és az állampolgárok érdekében átalakítsák azokat, hogy megértessék velük, mi lesz a, követke, a, a nyugdíjuk jövője. Idézővel bezárva. Szerintem nem kell oda az és, mondja az elnök. Angolul semmi nincs jelentősége, de hát majd a nyelvészek rendezik a szöveget. Uh, Az így módosított eh, módosító indítvány mellett ellene elfogadtuk. Rendben, kiváló. Hármas kompromisszumos módosító következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ugorjunk a 32-es Pupakis módosítóra. Megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed. Uh, Elfogadtuk 21-15 arányban. Négyes számú kompromisszumos módosító csomag mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 20, 36-os Turunen módosító következik mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk egyértelmű 38-as Manders módosító következik Szerintem elektronikusan szavazzunk. The vote is open on Mr. Manders amendment. The vote is closed. Uh, that's carried by 21 votes to 50. 21-15 arányban elfogadtuk. Nincs más hátra, mint hogy előre lépjünk az ötös számú kompromisszumos módosítóra mellette ellene egyértelműen elfogadtuk, és a zárószavazás következik. Az egész véleménytervezetről szavazunk elektronikusan. A vote is closed and that is clearly carried by meggyőző többsége 34 mellette, 3 ellen egy tartózkodással megszavaztuk. Gratulálunk De Jong kollégának, kiváló munkát végzett, és remélhetőleg az foglalkoztatás ügyi bizottságban is kiáll majd az álláspontunk mellett. Köszönöm mindenkinek a szavazást, pár perces szünet következik, és a koordinátorok ülésével folytatjuk 3.4.11-kor a bizottságunk következő teljesülése február 1-én kerül megrendezésre, ha nem csak az emlékezetem, ez egy ked reggel jelent 9 órát, és ha minden jól megy, akkor a fogyasztói jogok irányelvéről fogunk szavazni. Köszönöm. Lezárom az ülést.